Even we move on to the explanation of votes. Akkor térjünk át a szavazatmagyarázatra. Αιτιολόγηση ψήφου για την κατάσταση στη Λιθουανία. Először is a litván törvényről van szó. Egy perce van mindenkinek, tehát az ifjúság a kiskorok védelméről szóló litván törvényről van szó. Kelem úr. Is Mr. Kellam here? Itt van Kelem úr? Where is Where is Please. Mr. President, thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogy én ellene, ez ellen eh, szavaztam, tehát a litvániai ellensfoglalási indítvány ellen. Véleményem szerint ez a eh, reakció túlzott, egy olyan törvény ellen léptünk föl, ami még nem is lépett hatályba. Főleg ennek az eredeti ö, tartalmát végbe ö, figyelve látjuk azt, hogy valóban az emberi jogok kérdése tényleg az EU-s kompetenciába tartozik, de ha így járunk el, ahogy eljártunk, akkor Litvánia szuverenitásába avatkozunk belé, bele ezért is szavaztam az állásfoglalási indítvány ellen, és azt sem felejtettem el, hogy ez esetleg negatív hatással lehet az ír népszavazás eredményére, hiszen nem megfelelően kezeljük az egyik tagállam szuverenitását. Elnök, Szanik úr. Panie przewodniczący, głosowałem przeciwko mm, tej rezolucji, dlatego... Én is e, az állásfoglalás indítvány ellen szavaztam, hiszen eh, Litvánia saját maga kell, hogy megoldja a saját problémáit. Litvániában egy csoportot hoztak létre, és eh, ez a csoport vizsgálja a törvényjavaslatot, amely 2010-ben lépne hatályba. Egy szuverén állam eh, belügyeibe avatkoznánk bele ezzel az állásfoglalással. Egy véleményt is hozzáfűztünk, és pedig eh, ez arról szól, hogy kérjük be egy véleményt az alapjogokról, és eh, nagyon veszélyes precedensről lenne szó. Szóval köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Harkin asszony, hogyha itt van, egy percre. A, a, a Kirios eh, Posselt jelen... Posselt úr egy percre. Herr Präsident, ich bin ein begeisterter... Elnök úr, én egy lelkes európai vagyok, támogatom a Lisszaboni szerződést és az európai alkotmányt. Az emberi jogokért is küzdök. Azonban ez az állásfoglalás nagyon káros Európára, főre, főleg az ír népszavazás ellen, hiszen az emberi jogok témájával visszaél, és pedig ideológiai célok érdekében a litván törvénynek semmi köze az emberi jogokhoz? És ha igen, akkor a gyermekek jogait védi Litvániában, és nem sérti. Éppen ezért ezt az állásfoglalást egy ideológiai kárnak tartom. A baloldaliak és a liberálisak nagyon sok kárt okoztak Európának ezzel. Köszönöm. Krész úr, egy percre. Dank u, voorzitter. Onze Litouwse vrienden zijn... Köszönöm, elnök úr, a litván barátaink valószínűleg máshogy gondolták a dolgot. Most megszabadultak a Szovjetuniótól, és gyorsan csatlakozni akartak egy másik eh, unióhoz, amely szabad népek föderációja. De most ismét megmutatkozik, hogy eh, ez nem teljesen így van, hiszen az egyik unió gyámkodását átvette a másik. Még akkor is, hogyha ez egy kicsit finomabb. A litván parlament eh, szavaz majd erről a törvényjavaslatról, a litván parlamentet kritika éri, Európa még mindig játsza itt a tanítómestert, és ez nem fog javulni a következő években sem. A jövendő bizottság emberi jogi biztosa valószínűleg még erősebbé teszi majd ezt a gyámkodást. Ez pedig tényleg kár. Kár, hogy a bizottság is a gyámkodást támogatja. Elnök úr, látjuk, hogy az EU szabályozás hogyan növekszik és növekszik, és a nemzeti szuverén kérdésekbe az EU ismét beleavatkozik. Ez a mi választókörzetünkben nagyon érzékeny kérdés, hogyha a nemzetállamok helyett szeretnénk törvénykezni, akkor mi az értelme a nemzetállamoknak? Meddig, ha, meddig szeretne eljutni az EU? amikor az úgynevezett Section 28 nevű hasonló törvény megszületett nagy britániában akkor konzervatívként csak én emeltem fel szavam ezzel ellen. Aztán az együttélésekről, illetve a homoszexuálisokról szóló törvények esetében is felmerült ez a probléma. De hát én nem vagyok litván törvényalkotó, a litvány törvényalkotóknak a demokratikus eljárásokon keresztül kell Litvániában erről döntést hozni. De hát, hogyha nem engedjük ezt a parlamenteknek, akkor miért nem zárjuk be őket, és miért nem működtetjük őket múzeumk Elnök, megköszönöm a, ezt a magyarázatot. Most a következő téma válság a teipari ágazatban jár úr. Köszönöm, elnök úr számos mezőgazdasági üzem túlélése veszélybe került. A frakciókon átnyúló állásfoglalást foglaltunk el a tejiparról. Sajnálom, hogy a zöldek frakciója nem vett részt az indítvány kidolgozásában. Ki kell jelentenünk, hogy ez a válság nem oldható meg csupán a bizottság javaslataival. Mindenek előtt növelnünk kell a tejtermékek fogyasztását, hogy a piacot tehermentesítsük. Tehát eh, a tárolás helyett inkább az értékesítést kell szorgalmaznunk. A minimális árak megszabása a sajt termékek tekintetében, az analóg sajt világos jelölése, a vaj felhasználása a süteményekben és a fagylaltban is eh, javaslatra került. Nem értem a bizottság eh, javaslatát. Megkérném a biztos asszonyt, hogy vegye figyelembe az állásfoglalás tartalmát. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Nikolson úr, de nincs itt a teremben. Akkor eh, Lasak képviselő. Én Lasak. Lasak úr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 a felvásárlási ára. És a cseh köztársaságban például csőt fenyegeti a tejtermelőket. A legnagyobb tejtermelő azt mondja, hogy körülbelül 15 tejüzemet fenyeget a csőd. Nem elégséges az, hogy rövidtávú eszközökkel avatkozzunk be. Támogatom az eladás növelését, és nem támogatom annyira a tárolást, hiszen ez csak rövid távon oldhatja meg a problémákat. Köszönöm, Obermeier úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy megindokolhatom szavazatomat. A bizottság javaslata üdvözlendő és értelmes gazdaságilag is. Azonban már megalapíthatjuk, hogy az ár zuhanás nem csak a kereslet csökkenésének köszönhető. Az osztrák, illetve az alpesi tejtermelők helyzetét is figyelembe kell venni. A otthoni alpesi üzemek képtelenek a német-holland nagyüzemekkel lépést tartani. Éppen ezért amennyiben szabadon engednék a tejpiacot, akkor ez az alpesi táj számára katasztrofális lenne. Gondoljuk bele, hogy a nagyüzemek minősége milyen. Köszönöm. Borgézi úr, egy perc. In questi giorni. Manapság egész Európában a tejtermelők szent és sérthetetlen tüntetéseit láthatjuk. Az Európai Unió intervenciókkal szól bele az életükbe, és ez nem, ezzel nem segíti őket, és nagyon sokszor föl kell venni a kalóz termékek, vagy hamisított tejtermékek ellen a verset. Mi friss termékeket szeretnénk, olyanokat, amelyeknek ismerjük az eredetét, és nem mindenféle szemetet szeretnénk enni és inni, amelyeket más országokból érkeznek, tejporból, kalóz áruból. Nagyon komoly tiltakozási hullám vonul most végül, végig Európán. Szeretnénk ismerni a termékek eredetét, amit eszünk. Jó, jó tejet szeretnénk, frisset, és a

Azonban a válság már régóta jelen van a közös agrárpolitikában, és igazából mi is teljes mértékben tisztában vagyunk ezzel, és ez kihat a termelőkre, kihat az adófizetőkre, kihat a harmadik világra, ahol ugyanúgy megvannak a feleslegek. Az Európai Unióban fokonként, fokról fokra eltávolodunk attól a rendszerről, amely megfelelő ökológiai szempontokat is figyelembe vesz. Nagy-Britanniában az emberek emlékeznek még a tejkvótás rendszerre. Nagy-Britanniában láttuk azt, hogy a brit parasztok trágyának használták a tejet, elpazarolták, mert sokkal olcsóbb volt a holland, a német tej. Most ismét ezt tapasztalhatjuk. Igazából az Európai Unióban egyre kevesebbet teszünk a termelőkért. Köszönöm. Kamal úr. Köszönöm, elnök úr. Múlt héten láthattuk, hogy a Beatles, Beatlesnek számos albumát ismét ki ö, megjelentették. Lehet, hogy a teipar is ö, ilyen újra feldolgozáson megy keresztül, pedig van egy olyan, cím, van egy olyan Beatles dal, aminek a címében szerepel a teipar, Back in the USSR. De gyakorlatilag ugyanaz a rendszer, mint régen a Szovjetunióban, bürokraták döntik el, hogy mennyi legyen a tej felvásárlási ára. A fogyasztók kétszer kétszeresen fizetnek, magasabb adókat fizetnek. Ez a rendszer fenntartatlan. A legutóbbi mandátum végén Martin Schulz azt mondta, hogy a szociális, a, azt látja, hogy a néppárt demokratizál, vagy demokratizálódik Most ennél most ezen túljutottunk, az Európai Unió elkezdett szovjetesedni. Elnök. Roth az utolsó hozzászóló. Tak. Fra dansk liberal side, der øh, har vi stor sympati. Köszönöm szépen. A Dán liberálisok nevében azt szeretném elmondani, hogy mi együtt érzünk azokkal a gazdákkal, akiknek most nagyon komoly követeléseik vannak. Valóban segíteni kell őket, mert valóban probléma van. A rövid távú támogatások sohasem képeznek jó megoldást, sokkal többre van szükség, nem időleges megoldásokra, hanem végleges megoldásokra. Függetlenül attól, hogy itt a parlamentben milyen szövegeket fogadunk el, mindenképpen arra kellene koncentrálnunk, hogy a bizottság figyelmét is felhívjuk arra, hogy a bizottságnak is meg kell hozni a megfelelő döntéseket. Ami a régebben elhatározott reformintézkedéseket illeti, ezektől egy kicsit eltértünk, és egyszerűen nem veszük figyelembe a gazdák jogait, úgyhogy el kell utasítani ezt a szöveget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Következik a következő elesfoglalási indítvány, energiabiztonság. Két hozzászólónk van. Bácsi úr az első, egy perc. Hú, Ah, I'm here. Itt vagyok, itt vagyok. Kedves elnök úr, tisztelt kollégák! Az indítvány mellett szavaztam, hiszen az energiabiztonság, energiaellátás biztonsága nagyon fontos az egész Európai Uniónak, az ukrajnai válság is, bemutat, és megmutatta, hogy milyen komoly gondjaink vannak, nem lehet kizárólag egyetlen ellátótól függni a föld az ellátásból. A balti államok kicsit különböznek Európa többi részétől, és nagyon szeretnénk, hogyha valóban megvalósulna a teljes körű általános energia stratégia, amelyben szerepet kapna a diversifikáció is. Megköszönöm a svéd elnökségnek, hogy a balti tengeri stratégiát bemutatta, hatékonyabban lehet ezáltal a strukturális alapokat felhasználni közös célok elérése érdekében. Hogyha ez a stratégia megfelelően kerül alkalmazásra, akkor ez mindenképpen regionális sikerekhez vezethet. Végezetül szeretném arra ösztönözni a biztonságot, hogy a balti-tengeri stratégiával kapcsolatban ne engedjék meg azt, hogy bizonyos tagállamok érdekei ne kerekedjenek felül. Elnök, Szonik úr következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Az energia biztonság az európai szolidaritás kérdése és próbaköve is. A tagállamoknak együtt kell működniük ezen a területen. Az energiapolitikát kombinálni kell a külpolitikánkkal. A bizottságnak pedig meg kell vizsgálni, hogy az energiaellátás biztonsága milyen szinten van. Amennyiben eh, a klímaváltozás ellen lépünk fel, akkor ennek is eh, óriási kihatása lehet. Tehát eh, eljött az ideje, hogy közös európai politika legyen ezen a területen. A bizottságnak pedig be kell mutatnia, hogy képes fellépni néhány tagállam egoizmusa ellen, hiszen néhány tagállam nem lát abban semmilyen veszélyt, hogy egy országtól függünk. Ezen kívül eh, az Európai Bizottság eh, politikai akaratára is szükség van. Köszönöm. Köszönöm. Matula úr. be kell nyújtani a jelentkezését, és pedig a szavazások előtt. De most nagy lelkű leszek, és megkapja a szót, de legközelebb, hogyha fel szeretne szólalni, hogy magyarázza a szavazatát, előtte jelentkezzen. Elnök úr, köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy én igennel szavaztam, és most meg is fogom magyarázni, hogy miért. Az Európai Unió egyrészt energiaimporttól függ, és most azt látjuk, hogy az energia felhasználásunk folyamatosan nő, tehát egyre függőbbek vagyunk. Meg kell néznünk a tranzitutakat is, hogy megfelelőképpen hozzájussunk a megfelelő energiához, és ehhez új projektekhez van szükségünk. A jelenlegi projektek, különösen Románia és Bulgária részvételére gondolok, példásak és egy kis párhuzamot is vonhatok az elektromos árammal, ugyanis ma már mindenki számára egyértelmű, hogy van energia, van áram a lakásban, de hát senki sem tudja, hogy honnan jön ez az elektromos áram és azt hiszem, hogy a gáz tekintetében ugyanarra az eredményre kellene eljutni, hogy az emberek csak úgy használják a gázt, és nem is kell elgondolkodniuk azon, hogy honnan jön ez a gáz. Ezért támogatom a Nabukót, és támogatom a megújuló energiaforrásokat is. Köszönöm szépen, ezzel berekeztem az ülést, 15 eh, hát órakor folytatjuk a tajvani helyzettel.